10 percen így előtt kezdünk szavazni, három dologról is. Már most szólok, hogy a szavazókártyája mindenkinek legyen kéznél. A legfontosabb naporendi pontunk, ezt elő, megelőzően pedig nem más, mint a Korea de Campos jelentés, a tagállam közigazgatási hatóságai közötti kölcsön segítségnyújtás, valamint a vám és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítás érdekében a e hatóság és a bizottság együttműködése. Hogyha valaki a webstreaminget eh, nézni, akkor üdvözlöm a Belső Piac és Fogyasztóvédelmi Bizottság ülésén. A sajtónak mondom, a márciusi hírlevelünk is megjelent nyomtatásban és elektronikusan is aki még nem kapta volna meg, akkor minden hónapban jelentkezzen, iratkozom fel, és mindenki megkaphatja ezt. Aki webstreamingen követi nyomon ülésünket, annak is a figyelmébe ajánlom ezt, mert nagyon érdekes olvasmány, főként az elektronikus változat, amelyben rákatintva a linkekre minden dokumentumot is egyből meg tudnak nyitni. Kísérleti Kísérleti ülés ez a mai, mert megpróbáljuk papírmentesen lefolytatni. Mindenkinek megvan az elektronik, az e-meeting szájton elérhető minden ülés. A január 22-23-ai ülés eh, jegyzőkönyve mindenkinek eh, meg kell, hogy legyen, hogyha valaki eh, ma, esti, ma este az ülés végéig nem tesz ezzel kapcsolatban semmiféle megjegyzést, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. A trialógusról kell beszámolnom, Nos, ez ügyben semmiféle fejleményről nem tudok beszámolni. Serdeműze asszony legutóbb beszámolt erről, már akkor is azt mondta, hogy nem valószínű, hogy bármiféle előrelépés lenne a fogyasztói termék biztonsági témában. sajátos módon igaza volt. Alapvetően a legfontosabb dossziékat sikerült a parlamenti ciklus vége előtt lezárnunk. Lépjünk tovább. Azt hiszem egy jogalkotási dosszié maradt még lezáratlanul. Ez pedig egy rendelet tervezet, parlament és tanács rendelet tervezete. A Vámi és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében jogsegély, köcsönös jogsegélynyújtás segíti ez. Azt hiszem 60, valamivel több mint 60 módosító indítvány érkezett a Korea de Campos jelentéshez. Elsőként meg is adom az előadónak a szót, Antonio Fernándónak, hogy véleményezze ezeket a módosító indítványokat, aztán következnek majd az árnyék előadók, és ezt követően pedig bárki más. Antonio Fernando Correa de Campos kap szót elsőként. Köszönöm, elnök úr, és anyanyelvemen folytatom, ha megengedik. Először is szeretnék gratulálni az elnökünknek. Micsoda. korábbi alkalmaktól eltérő módon a hírlevélben állatok, növények, egyéb érdekes képek szerepelnek. A formátum az mint mindig érdekes. Köszönöm a kollégák segítségét, akik együttműködtek velem, és akik benyújtották módosítványaikat, összesen 75-öt, hogy pontos legyek. A múlt héten az árnyék előadók már tartottak egy egyeztetést ez ügyben. Tehát a frakciófelelősök már, át, frakciófelelősökkel már átrágtuk magunkat e, ezeken a dokumentumokon. A múlt hét pénteken körbeküldött dokumentumban már szerepel az ezzel kapcsolatos véleményünk, remélem, hogy ma még tovább léphetünk ez ügyben. Március 18-án kerül majd a szavazásra ez ügyben. Ahogy a legutóbbi vita során már elhangzott, nagyra becsült kollégáim, a VEM igazgatásnál dolgozók igazából nem látnak abba bele, hogy a konténernek mi a tartalma, és a tranzitrendszerrel így viszonylag könnyű visszaélni. Vizuális módon ellenőrizni a konténerek tartalmát igencsak e, körülményes. 1509 esetről számoltak be, amikor megpróbáltak visszaélni ezekkel a vámszabályokkal, Kb. 108 millió eurótól esett így el az Európai Unió költségvetése. pela Comissão, a dimensão real do problema é maior. Os casos de violações relacionadas... De az igazi kár az nyilván ennél jóval nagyobb, mint amit mi tőről beszámoltak. A tranzit uh, csalás az kb. 30 ezer esetről eh, számoltak be, amely esetlegesen visszaélést eh, jelenthetett, tehát itt már milliárdos összegek is felmerülnek. Az a baj, hogy a jelenlegi rendszer keretében a, a tranzit áruforgalomra vonatkozó dokumentumokat, eh, hogyha kérik a vámigazgatásban dolgozók, 3-6-7 hónap is el telhet, mire ezt megkapják. Nagyon sok esetben pedig akkor is, hogyha fény derül a, a, a csalásra, visszaélésre, már túl késő ahhoz, hogy ezeket az összegeket, ezeket a pénzeket behajtsák. Célunk az, hogy a jogszabályok alkalmazásán javítsunk, illetve magán a jogszabályi kereten is annak érdekében, hogy érvényt lehessen szerezni az import árukra és a tranzitárukra kivetett vámok és díjak behajtására, hiszen itt alapvetően az Európai Unió pénzügyi érdekei sérülnek. A módosító indítványok egy csoportja, amely Svábúrtól érkezett, jól mutatja, hogy az adatbázisokhoz való hozzáférés mennyire problémás az import, export és tranzit um, áruforgalom tekintetében. hiszen fontos, hogy hozzáférjenek a vámigazgatások ezekhez az adatokhoz, ugyanakkor az adatvédelmi szempontok sem szorulhatnak háttérbe. A kettőt kell valahogy összeegyeztetni. Ezért olyan fontos, hogy ki, mikor, hogyan, milyen feltételek mellett férhet hozzá ezekhez az adatbázisokhoz. Az erre vonatkozó cikkeket azt hiszem, hogy inkább javítani érdemes a jogszabálytervezetben, sokkal inkább, mint hogy semmi ilyesmi ne szerepeljen. Schwab úrral egyeztettünk ez ügyben, szerintem ő nem ellenzi azt, hogy a szabályokat szigorúbban, szorosabban értelmezzük, definiáljuk. Az Ole Schmidt kollega által benyújtott módosító indítványok szintén az adatvédelem, illetve a megszerzett adatok illetéktelen kezekbe jutásával kapcsolatban nyújtott be módosítót. A 18A3-ra vonatkozik. Nagyon nehéz előre meghatározni, hogy mely szervek és szervezetek azok, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében hozzá kell, hogy féljenek ezekhez az adatbázisokhoz. A Memorandum of Understanding, tehát egy ilyen e, e, egyetértési megállapodás e, működhet. A jövőben például a Frontex, amely nem is gondolná az ember elsőre, hogy közvetlenül érintett ez ügyben, a Frontex is hozzáférhet ezekhez az adatokhoz sokkal könnyebben, talán érdemes lenne a rendelet szövegében egy, egy listát felállítani, mondták sokan. Én egy rugalmasabb megoldás híve lennék ez ügyben. Múlt héten az árnyékelőadókkal a kompromisszumokról is beszéltünk, kompromisszumos módosítókat próbáltunk összeállítani, ezt mindenki meg kellett, hogy kapja. Ezekben próbáltunk egy következetes szöveget dolgozni, amelyben minél több egyéni képviselői módosító indítványt tudtunk beépíteni, vagy tudunk belegyúrni. Hiszen a célunk az, hogy az unió pénzügyi érdekeinek védelme mellett a végfelhasználó érdekei se sérüljenek. A 18A kompromisszum azokról a feltételekről beszél, amely határozza meg amelyek mellett az Európai Bizottság közvetlenül kérhet le információt a cégektől, eh, az érintett eh, piaci szereplőktől, hogyha a tagállamok időben nem reagálnak az ilyen kérésre, akkor egyébként szerintünk három hét elég kell, hogy legyen arra, hogy a tagállami vámigazgatások az adatkérésre ilyen vagy olyan módon reagálnak. Ha mennyiben ez nem történik meg a tagállami vámigazgatás részéről, akkor az Európai Bizottságnak joga lenne ahhoz, hogy a gazdasági szereplőktől közvetlenül kérjen le adatokat. Ahhoz, hogy a szöveg valóban megálljon a saját lábán, hogy, hogy az életképes, működőképes rendszer legyen, és hogy valós adatokat kaphassunk, ezt az igen kényes kérdést, ami az egyik még megoldatlan kérdés ebben a szövegben, valahogy le kell tudni zárni. Persze a kompromisszumhoz ketten kellenek, mindenkinek engednie kell egy kicsit. Az én frakcióm is hajlandó engedni, pedig a csomag azon részéből, amelyik a, az exportra irányuló tranzitforgalmat érinti. Fontos egyébként, hogy a végén minél nagyobb többség szavazza meg ezt a jogszabályt, amely az áru import és tranzitáru forgalomra vonatkozna. Az export irányú áruforgalmat ki kell venni a rendelet hatája alól, szerintünk ez egyértelmű üzenet kell, hogy legyen. Holnap délután fél négykor lesz egy újabb árnyékelőadi egyeztetés, remélem, hogy akkor további előrelépést tudunk tenni az ügyben. Uh, thank you very much. Uh, so... Köszönöm. Most akkor hallgassuk meg az árnyékelőadókat. Először Rossz úrtól hallunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni előadónknak ezt a kiváló munkát. Köszönöm, Kámposz úr. Azt hiszem, jó irányban haladunk. Az előzetes kompromisszumait még szeretném tanulmányozni. Remélem, hogy gyorsan meg tudunk majd állapodni egy konszenzusban. Most pedig a főbb megjegyzéseimet mondanám el, a kompromisszumokhoz. Az a kapcsolatban, hogy a bizottság közvetlenül információt kaphat a gazdasági szervezetektől, ez ugye a 18H cikk. Erről az a véleményem, hogy hát nagyon érzékeny témáról van szó. A fogyasztókat és a vállalatokat is védeni kívánjuk. A 7-es és 8-as kompromisszumos módosítók lennének megfelelő megoldások némi apró változtatással elfogadhatóak lennének. Szerintem ezeket az apró változtatásokat a következő árnyékelódai találkozón megvitathatnánk. Ugye egyfelől a bizottság, illetve a szállítási ágazat képviselői, képviselői közötti kapcsolatok véleménycsere hasznos lenne, delegált és végrehajtási aktusok kidolgozására a 18F cikkhez. Én nem tudom, hogy mi a véleménye erről a konzultációról, esetleg a módosítóihoz, módosítóba beépíthetné ezt. Végül pedig egy kis pontosítás. Én a szolgáltatás nyújtók, tehát a 42-es módosítóról van szó, szóval a szolgáltatás nyújtóknak a meghatározását egy kicsit kiegészítettem valamint a 12-es cikk eh, vonatkozó 43-as módosítót is benyújtottam. Azt hiszem szükséges van ezekre a módosítókra, hogy érthetőek legyenek az eredeti cikkek, és természetesen Dekamposzó rendelkezésére állok az elkövetkezendő hetekben, hogy megbeszéljük ezeket a módosítókat és pontosításokat. Köszönöm. Elnök úr, Schmidt úr nincs itt, rosszul befejezte, akkor Zsula asszony következik. Rövidre foghatom a szót, szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kidolgozott kompromisszumos javaslatokért. Nincsenek fenntartásaink velük kapcsolatban, támogatjuk őket. Um, I will, uh, Mr. Mr. Uh, Ashley Fox is... Ashley Fox a én uh, frakcióm árnyék előadója, aki ideadta nekem a rövid beszédét, és megkérte, hogy olvassam föl. Ezt tehát felolvasom, és az előadónak majd egy példányt eljuttatok. Tehát az árnyék előadói meeting után azt mondta Foxor, hogy nagyon örül a konszenzusnak, és szimpatikus a bizottság javaslata is. Azonban, ami egy ilyen javaslatnak a megvalósíthatóságát illeti, úgy gondolja, hogy nem lehet a kihívásokkal szembenézni túlságosan nehéz a gyakorlat. Ugyanis problémák merülnek fel a következők miatt. Ha egy központosított CSM nyilvántartás lenne, ez használhatatlan, nem lehetne betartani a szabályokat ennek a segítségével. Felteszi Fox úr a kérdést, hogy az adat átvitelt hogyan tudják megvalósítani a tagállamok, hogyha a gazdasági szereplők nem hajlandóak együttműködni, vagy pedig olyan adatokat nyújtanak be, amik a bizottság szerint nem megfelelőek. Fox úr felhívja a figyelmet arra, hogy ezért a közvetlen hozzáférésre vonatkozó javaslatot nem fogadja el, tehát hogy a bizottság, illetve a gazdasági szereplők közvetlenül hozzáférjenek ehhez. A 18H cikkhez módosítót készített, de egyébként Schwab úr módosítóját a 18C-hez igen szívleli, ugyanis a CSM nyilvántartást tulajdonképpen ez megszüntetni, ha a Schwab úr módosítójára jól emlékszem, akkor ő más adatok gyűjtését javasolta, ami a VAN program keretén belül megtörténik. Fox úr aztán folytatja, a bizottság hatástanulmánya azt mondja ki, hogy a tagállamoknak nem lesz további, további költsége, ahogyha tranzit adatokat benyújtják a bizottságnak, mert a különböző informatikai rendszereket használják. De közben, mivel ezek az informatikai rendszerek különbözőek, azt jelenti ez, hogy igenis komoly költségei lesznek a tagállamoknak, tehát komoly költséghaszon elemzést kellene végezni. Ami a további módosítókat illeti, a C és E nem elfogadható, a bizottság a releváns adatbázisokat használta már, ami a tengeri szállításra vonatkozik, de az, hogy ezeket átterjessze más közlekedési módokra, újabb konzultációt és újabb hatástanulmányt igényelne. A 18-as A cikkkel kapcsolatban pedig azt mondja, hogy a kockázatkezelés azt jelenti vám ügyekben, hogy esetenkénti ellenőrzéseket hajtanak végre, illetve olyan intézkedéseket hoznak, ami a kockázatot csökkenti, és nemzeti kompetenciába tartozik ez. A kockázatkezelés használata az itt egy picit összemoshatja a tagállamok feladatait, illetve a bizottság szerepét. Ez Fox úr véleménye. Hát azt hiszem, Összefoglalva láthatják, hogy Fox úr komolyan aggódik a bizottság javaslata miatt, ugyanis szerint a bizottság nem vette figyelembe, hogy a gyakorlatban ez mennyire megvalósítható, tehát ezen még változtatni kellene. Ez az ő javaslata az előadónak, és továbbítani is fogom ezt az előadóhoz. Ki kíván még szólni? Schwab úr több módosítót is benyújtott, nem tudom, hogy nem kíván más szólni. Akkor először Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadónak a elmúlt plenáris ülésen a módosító indítványmal kapcsolatban tartott hozzászólását. Ebben kicsikét védekező álláspontot foglalt el, de hálás vagyok azért is, amit elmondott a mi eh, árnyék előadónk Rossz úr, és amelyben letette a garast az együttműködés szelleme mellett. Azonban van egy-két pont még, amin alakítanunk kell, hogy valami használhatót kapjunk. Éppen ezért a 18-as cikkeljel foglalkozni legelőször. Senki sem vonja kétségbe, hogy az Európai Bizottság az ilyen szabályozások esetében, amelyek ugye teljes területre vonatkoznak, nyilvánvalóan pontosan megnézi, hogy ki milyen információkhoz fér hozzá, és az Európai Bizottság új hozzáférési lehetőségeket is kell, hogy kapjon az információszerzés területén. De az elmúlt héten az Econ témájában is úgy jártunk el, hogy Nyilvánvalóan súlyoztuk az adatvédelmi érdekeket, és szembeállítottuk, illetve megvizsgáltuk más érdekek fényében is, és így próbáltunk meg egy valóságszerű, vagy hát realisztikus megoldást kidolgozni, és arra törekedtünk, hogy nem alakítunk ki olyan adatbázist, amely lehetővé teszi, hogy az eljárás bármely időpontjában korlátlanul férjen hozzá a bizottság az abban található adatokhoz, olyan adatokhoz, eh, eh, amelyekhez egyébként a vámhivatalok sem férhetnek hozzá. Korájra a Campos kollégának a javaslatára ezért olyan megoldást kell itt keresnünk, amely lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottságnak azokhoz az adatokhoz adjunk hozzáférést, amiket pontosabban meghatározunk. Nagyon hálás lennénk, hogyha ez sikerülne. Tehát nyilvánvalóan szeretnénk a bizottságnak a lehetőségeit bővíteni a tagállami eljárások megértésére, de nem akarunk egy biankó felhatalmazást adni neki mindenféle információhoz való hozzáférésre. Ezért szeretném, hogyha újraülést talált, tartanánk, elnök úr, az árnyékelődokkal, és kidolgoznánk egy kedvező megoldást. Mindenképpen hálás lennék azért is, hogyha ezt eh, a módosító indítványomat nem egyszerűen csak elutasítaná, hanem valamilyen kompromisszumos megoldást keresnénk együtt. Ebben mindenképpen segít majd ez, ez mindenki, ebben mindenképpen segít majd, hogy a következő jogalkotási időszakban is egyeztetünk erről a témáról. A tagállamok segíteni fognak eh, minket abban, hogy megértést sikerüljön kialakítani. Köszönöm szépen, és megpróbálunk akkor egy konkrét megoldást kialakítani. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Antonio, a kitűnő eh, munkát, amit végeztél Szeretnék egy előzetes megjegyzést tenni. Az IMCO az elmúlt héten Schwab úr nem csak mérlegelte az adatvédelmi kérdéseket, hanem nagyon is erős állásfoglalást eh, tett az adatvédelmi érdekek védelme mellett. Nem csak az tehát lehetővé kell, hiszen itt most lehetővé válik nem csak a gépjármű adatainak, hanem a gépjármű vezető személy adatainak a továbbadása is, és az interneten adott esetben a valóságnak nem feltétlen megfelelő történeteket mesélnek erről a tervezetről. Nekem lenne egy utolagos kérdésem. Azt látom, hogy a módosító indítványok esetében nagyon sok olyan rendelkezést kívánnak törölni, amelyek adatvédelmi szempontokat követnek, és ennek indoka az, vagy azt az indokolást kaptuk, hogy eh, az Európai Bizottság amúgy is betartja a szigorú adatvédelmi szabályokat, éppen ezért ezeket nem kell itt most külön expressis verbis megemlíteni. Én szeretném megkérni az Európai Bizottságot, hogy mondja el nekünk, hogy miért van erre szükség. Tényleg az egyszerűsítés irányába mutat -e ez a dolog, és nem kellene -e legalább a preambulum bekezdésekbe említést tenni az adatvédelmi szabályoknak az alkalmazásáról. Én szeretnék biztosra menni, hogy ebben a kérdésben nem teszünk helytelen lépést. Um, any other members, uh, Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még valaki, aki hozzá, szeretné, hozzá szeretne szólni a megbeszéléshez, mielőtt a bizottságnak megadom a szót, de természetesen majd az előadó is megkapja a végén még egyszer a szót. Előtte azért szeretnék köszönteni egy látogatócsoportot. Mózer kolléga hívta meg őket, ő nagyon aktívan részt vesz ennek a szakbizottságnak a munkájában. Szociáldemokraták Dél-Dániából, úgyhogy integessenek nekünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttek hozzánk ma délután. Szeretettel köszöntjük Önöket, még akár meg is tapsoljuk. Nos tehát, azt hiszem, Janakis úr van itt az Olaftól, ő a felelős ezért a javaslatért, és talán ő össze tudná foglalni az eddig elhangzottakról a véleményét. Parancsoljon, uram! Köszönöm, elnök úr! Tulajdonképpen már elhangzott nagy része annak, amit én el akartam mondani és kompromisszumos javaslatok is születtek papíron. Ettől függetlenül egy-két felvetést megismételnék, mert a bizottság ezeket fontosnak tartja. Hogyan is kezdjük? Hát az 55-56 és további módosítók, amik a CSM-ről, nyilvántartásról szólnak, ez az egyik csoport, a másik pedig a 29-estől kezdődő módosítók, az import, export és tranzit szakaszokra vonatkoznak, tehát erről a két csoportról beszélnénk. Az a vélemény a bizottságnak, hogy fontos az, hogy a bizottság detektálni tudja, illetve jobban tudja támogatni a csalás elleni fellépést, hogyha, de ne, nem csak az import esetében, hanem az export és a tranzit esetében is. Ehhez viszont mire van szükség? Arra, hogy meglegyenek az adatok, a CSM-ek, meglegyenek az adatok a tranzitra, az exportra, nem csak az importra vonatkozóan. Na most mekkora költségbe veri ez a magánszektort? Szerintünk ez minimális, azért, mert úgynevezett globális dömpinget lehet megvalósítani, minden adatot el lehet küldeni a bizottságnak egyetlen egy gomnyomással, naponta egyszer. Hát az entert lenyomni egy nap egyszer nem kerül semmibe, és ezzel az összes adatot, ami a számítógépen rajta van, elküldhetik a bizottságnak. Hadd emlékeztessem még egyszer önöket arra, hogy már működik ez. Például az USA hatóságai felé már ugyanez működik, tehát ezek a hatóságok a szállítóktól megkapják a szükséges adatokat, méghozzá előre, tehát előre tájékoztatják őket minden egyes exportszállítmányról az EU-ból, tehát ami az USA-ban majd importszállítmányként érkezik, tehát ilyen CSM-ek érkeznek az USA-ba 48 órával a szállítmány megérkezése előtt, tehát ez a, ez a teherhajókra vonatkozik. És ezt az információt ha be, meg tudják, be tudják nyújtani az USA-ba, akkor a tagállamoknak is, a bizottságnak is be tudják ezt nyújtani, vagy bárki másnak, akinek erre szüksége van. A képvisel, az érintett ágazat képviselőivel már beszéltünk, és az a véleményünk, hogy ez megvalósítható jelentős költségek nélkül. Tehát az érintett cégeknek nem jelent ez eh, komoly pluszköltséget. Beszéltünk arról is, hogy mennyire fontosak a tranzitadatok, illetve az importadatok. Aztán van még valami, amit kevésbé ismernek, arra, az pedig az, hogy az export adatbázisok, az export CSM-ek mennyire hasznosak, ugyanis ezek is igen, igen hasznosak. De facto innen jutottunk el addig, hogy a bizottság talán az export adatok export nyilatkozatok és CSM-ek nélkül is el tudná végezni a munkáját. Az én feladatom az most az, hogy elmagyarázzam önöknek, hogy miért kérjük ezeket az adatokat, és persze az önök feladata az, hogy megpróbálják valahogy az ilyen adatok hasznosságát az egyik oldalon szembeállítani azzal, hogyha valaki visszaél az ilyen adatokkal, vagy ezeket rosszul használja föl. Kétfajta csalásra utaltam. Nagyon sok esetben tapasztaltuk a következőket. Megtörténik az import, azzal a szándékkal, hogy utána aztán újra exportálják a szállítmányt, és közben az érintett áru mégiscsak az EU területén marad. Mit jelent ez? Az EU költségvetése, de főként a tagállamok költségvetése elesik bizonyos bevételtől, vámilletéktől, adótól. A második fajta csalás, amit említettem, az az, hogyha vannak olyan termékek, amelyeket elvileg exportálnak, de a valóságban mégiscsak visszakerülnek, mint hogyha becsempészték volna őket. Az elmúlt időszakban, és itt van nálam egy sajtóközlemény, ami erről szól. Nemrégiben foglaltak le például csempészett cigarettákat a spanyol hatóságok. Ezeket a cigarettákat fel, elvileg Ciprusról exportálták, nem is tudom, hogy hova pontosan, talán Líbiába, de közben a cigaretták Spanyolországban kötöttek ki csempészáruként, illetve hát legalábbis addig a pontig eljutottak, amíg a spanyol hatóságok le nem foglalták őket. Tehát ilyenfajta csalásokról van szó. Ezeket sokkal könnyebben tudjuk elkapni, hogyha megvan a, megvannak nálunk az exportnyilatkozatok, illetve a célsemek, ezért a bizottság azon véleményen van, hogy mégiscsak szükségesek az exportadatok, de mondom, önöken múlik az, hogy hogyan állítják szembe ezt a két szempontot egymással. Aztán a közvetlen hozzáférésről gyorsan hadd szóljak néhány szót. Tehát itt tulajdonképpen olyan dokumentumokról, számlákról van szó, amelyeket ugye a gazdaság, amelyek a gazdasági szereplők birtokában vannak. Mit szeretnénk mi? Hozzáférni szeretnénk ezekhez a dokumentumokhoz. Nem akarjuk egyenként megkeresni a gazdasági szereplőket, hanem a tagállamokhoz fordulnánk. Tehát ebben a szellemben bonyolítanánk ezt le. Mondjuk a javaslatunk a 18H átfogalmazott formája eléri ezt a célt, akkor természetesen ez számunkra is üdvözlendő. Konkrétan azért egy valamit említenék. Ez a 95-ös módosító, amiben van egy, rendelet, egy rendelkezés a négyes bekezdésben. Itt azt szerepel, hogy a bizottság közvetlenül a magánszektorhoz fordulhat, ha csak a tagállamok nem tagadják meg az adott dokumentum biztosítását. Hát szerintem nem ez a megfelelő megoldás. Az a bizottság véleménye, hogy bár a javasolt módosító az a megfelelő irányba megy, szerintünk még ezt egy kicsit át kéne fogalmazni. Tehát úgy, hogy kerüljük el azt a az, hogy egyáltalán a tagállamnak megadjuk azt a lehetőséget, hogy egy kérést nem teljesít, vagy állandóan halogatja a végtelenségig annak a teljesítését. Elnök úr, én most itt abba hagyom, bármi mást nagyon szívesen pontosítok, de még egyszer megköszönöm a parlamentnek és az előadónak az elvégzett munkát. Azért, mert a jelenlegi javaslatok valóban hozzátesznek a bizottsági javaslathoz, és kiegyensúlyozottabbá teszik azt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! ezt az átfogó választ. Ez nagyon hasznos számunkra. Most akkor, ha csak más képviselő nem kíván szólni, akkor megkérem előadónkat, hogy válaszoljon az elhangzottakra, és legyen szíves egyéb felvetésekre is válaszoljon, hogy talán akkor világosá váljon számunkra, hogy hogyan haladhatunk előre az ügyben. Parancsoljon, Kámposz úr! Obrigado, Presidente. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a hozzászóló kollégáknak, az árnyék előadóknak, és engedjék meg azt is, hogy azoknak a kollégáknak is köszönetet mondjak a hozzájárulásokért, akik most nem szóltak, illetőleg az Európai Bizottságot is köszönet illeti. Ha olyan szövegjavaslaton dolgozunk, amelynek szerzője a bizottság, akkor gyakran fordul elő, hogy azzal a kísértéssel vagy tendenciával kell szembenézzünk, hogy korlátozzuk a szanaszét haladó javaslatokat. A helyzet most azonban, mint ahogy bizonyos más esetekben is, ettől eltérő. Vannak olyan módosító indítványok, amelyek bizonyos esetekben az álláspontok közeledését hozzák maguk után, más esetekben ugyanakkor eltávolítják a parlamenti álláspontot az eredeti bizottsági javaslattól. Erről volt már szó az árnyék előadói ülésen is. olyan módosító indítványok is érkeztek, amelyek sokkal erősebb és több követeléssel állnak elő, mint a legutóbbi javaslatok. Úgyhogy én nagyon hálás lennék, ha mindenki úgy gondolná, hogy itt igazából az adatvédelem esetében egy álproblémával foglalkozzunk, hiszen itt nem személyi adatokról van szó, hanem különböző földrajzi mozgásokról van szó. Egy bizonyos konténernek, egy tárgynak a származási helyéről, az útvonaláról, a tranzitjáról, a kiindulási pontról, a indulás idejéről, az érkezés időpontjáról. Ezen túlmenő kérdésekre nem kerül sor, úgyhogy az Európai Unióban élő polgároknak a személyes adatait ez ha érinti. A halászati szektorban már van egy hasonló eljárás, hogyha harmadik országokkal halászati megállapodást kötünk, így például Chile esetében is ez volt. Minden egyes olyan hajó, amely csilei felségvizeken halászik, be kell, hogy vallja pontosan, hogy milyen halakat fogott ki, mekkora mennyiségben, és a bizottság hozzáfér ezekhez az adatokhoz. Magyarán szólva itt nem személyi adatokról van szó. Persze tudom, hogy bizonyos információk bizonyos államok számára stratégiai jelentőségűek lehetnek, hiszen bizonyos export volumenekről, mennyiségekről tartalmazhatnak számukra nagyon értékes információkat, úgyhogy nagyon is el tudom képzelni, hogy a tagállamok itt eh, bizonyos fenntartásokkal élnek majd azzal kapcsolatban, hogy átadják másoknak az ilyen típusú adatokat. De hát itt ezzel kapcsolatban különbözően gondolkodnak a tagállamok, és sosem szabad azt elfelejtenünk, hogy a csalások megelőzésére kell, hogy az adatok átadása, felhasználásra kerüljön. Tehát magyarán szólva itt különböző áruknak, tárgyaknak a mozgásáról van szó, nem fog ezek nyomon követése hatalmas adathalmaz kialakulásához vezetni, és nem szabad ezért olyan módosító indítványokat benyújtani, amelyek végül is az információ gyűjtés értelmetlenségéhez vezetnek csak, és megakadályozzák a tényleges végrehajtást. Meg kell, hogy állapítsam, hogy számtalan órán keresztül foglalkoztunk ezzel a javaslattal, különösen ami az elmúlt 7 éves időszakban az uniós finanszírozás kérdését illeti. Mindenképpen képeseknek kell lennünk arra, hogy biztosítani tudjuk, hogy a szerény saját forrásainkból eh, megfelelően gazdálkodjunk, és ezeket a csalásokkal szemben védjük. Tudjuk, hogy nagyon sok csalásra kerül sor, azt is tudjuk, hol kerülnek ezekre sor, tehát megelőző eszközöket kell felállítanunk, és nem szabad, hogy most hirtelen visszarettenjünk, amikor már e, a célegyenesbe értünk. Vannak itt bizonyos kísértetek, e, amelyek kísértenek, e, és ez talán félelmet okoz bizonyos kollégákban, de nem szabad, hogy ez így legyen. Nem szabad, hogy a... Tehát az, olyan módosító indítványokat várok, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy hasznos javaslattal álljunk elő. Ilyenek Schwab úrnak a javaslata is, más kollégák javaslata is, ezek alapján tovább tudunk lépni, nem vagyok pessimista. Én alapvetően realista vagyok, úgy gondolom, hogy tényleges megállapodásra van esély, és még ebben a jogalkotási parlamenti ciklusban képesek leszünk tető alá hozni a megállapodást. Muszáj szavaznunk március 18-án, ahogy tudják mert ez az utolsó alkalom arra, hogy elfogadjunk bármilyen szöveget. A második plenárisra fog ez menni, Strasbourgban, áprilisra, már ott már a napirendben megvan erre a hely. Tehát ez azt jelenti, hogy két, majdnem két hét van, plusz még a Strasbourgi idő. Tehát szerintem sikerül addig valamilyen álláspontot kialakítani remélhetőleg. és a tanács alig megkezdődhetnek a tárgyalások, a tanács pedig a nyári szünet alatt meg tudja emészteni ezt a javaslatot. Köszönöm szépen mindenkinek. Egy 5 perccel járunk előbb, de mivel úgyis szavazás következik, én azt fogom kérni, hogy egy picit szakítsuk meg az ülést. Megkérek mindenkit, hogy maradjanak itt a teremben, hogy minden frakció megérkezhessen szavazókártyástól, és így tovább, és akkor pontosan elkezdjük a szavazást 4 előtt 10 perccel. Mindenkit kérek még egyszer, tehát, hogy hozza a kártyáját. Biztos vagyok benne, hogy lesznek ellenőrzések. Köszönöm még egyszer az előadónak. Uh, so can I invite you to take your places? Uh... helyet a szavazáshoz, kérem. I'd like to um, welcome a number of special visitors who've been. Um... Üdvözlöm a látogatókat, és megköszönöm, hogy még a szavazást is megvárják nem ígérhetem, hogy nagyon izgalmas pillanatokat fognak átélni, de nagyon nyugodtan maradjanak, hogyha a belső piaci szakbizottságba most eljöttek, és nyugodtan nézzék végig a szavazást. Két ö, olyan anyagunk van, amihez nincsen módosító. A vámszabályokkal kapcsolatban majd az előadónak megadom a szót, de mielőtt szavaznák erről, még a triológus eredményéről fogunk szavazni. Ez a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése. Lehet, hogy megdöbbenve hallják, de nagyon izgalmas volt ez a triológus, mert a tagállamokat nagyon nehéz volt rábírni arra, hogy fogadják el a mi álláspontunkat. Igazam van, hogyha azt gondolom, hogy Schwab úr képviseli majd az előadót, vagy én. Én legyek? Na jó. Mivel rajtavászony nincs itt, hadd mondjam el, hogy a trialóguson nagyon jó megállapodást tudtunk elérni. Nem volt annyira egyszerű, mint gondoltuk. Előre-hátra kellett lépkedni. Ugye általában a jogszabályok átdolgozásával mindig ez a helyzet, de hadd mondjam el, hogy a parlament nagyon-nagyon szerette volna természetesen a saját álláspontját és érdekeit védeni a végrehajtási eljárásokkal kapcsolatban különösen és kihasználtuk a szakértői munkacsoportokhoz való hozzáférés lehetőségét, tehát ezt is szerettük volna megtartani, amellett, hogy a delegált aktusok eljárását alkalmazzák. Gondolom ezt már látták. A végleges szavazó listához vannak még javaslataink. A bizottság persze a mi módosító megfogalmazását majd nem fogja annyira szeretni, már korábban is ellenezték ezt a megfogalmazást, ugye ez mindig így szokott lenni. Most kérdezem, hogy a többi árnyék előadó -e szólni, ha nem, akkor szavazunk. Schwab úr szavazókártyája már érkezik, úgyhogy őt is be fogjuk számolni. Mindenkit arra kérnék, hogy támogassa a triológus álláspontját ebben az átdolgozási kérdésben. Megnyitottam a szavazást közben. 29 kártya van, én úgy látom, de csak 28-an szavaznak. Kérdezem, hogy ki az, aki betette a kártyáját és nem szavazott. Lezárom a szavazást, és lássuk az eredményt. 20 26, de ugye hozzáadunk egyet, akkor 27 igen, egy tartózkodás és egy ellenszavazat. Elfogadtuk ezt tehát. Köszönöm szépen, és a, rend, a plenáris napirendjére felkerül ez, ha jól tudom, akkor az áprilisi első, nem, az áprilisi második plenárison. Most pedig egy fontos állásfoglalási indítvány következik. Ez egy új javaslat a vámszabályok megsértése és szankciók témájából a bizottságtól. Úgy döntöttünk, hogy nincs idő arra, hogy egy teljes jelentést készítsünk, viszont világos politikai állásfoglalást meg tudunk fogalmazni a rendelkezésünkre álló időben, és Lögrip asszony foglalkozott a vám szabályok modernizációjával, Gebhardt asszonyjal együtt dolgoztak, tehát a Tudom, hogy a többi frakció is ö, támogatta ezt a megfogalmazást. Nem tudom, hogy esetleg szeretnének-e mind a ketten szólni, mielőtt szavazunk. Lögrip asszonynak adom meg először a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány szót szólnék erről az állásfoglalásról, a vámszabályok megsértéséről és a szankciókról. Először is szeretném Evelyn Gebhardt társelőadónak megköszönni a munkáját, mert nagyon-nagyon jó hangulatban működtünk együtt a munka során, és ennek az eredményeként sikerült jó állásfoglalás tervezetet készítenünk. Tényleg bíztunk egymásban, nagyon jó szándékúan jártunk el, tehát tényleg ez így nagyon jó volt. Nagyra becsültem az ő munkáját, az árnyék előadók munkáját is nagyra becsültem, mert a legjobbat, tőlük tehát a legjobbat megtették annak érdekében, hogy javítsák a szöveget, a végső szöveget. Tehát ez a mi célunk is, hogy ez az, állásfoglalás, ez az állásfoglalás tervezet a lehető legjobb legyen. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy persze nem bocsátkoztunk az összes részletbe, nem bújtunk bele a gyakorlati részletekbe, ami a javaslatot illeti, tehát amit a bizottság letett az asztalra. Most egyelőre még csak azt szerettük volna, hogy majd a következő parlamenti ciklusban foglalkozzunk ezzel részletesen, most csak a lényeget fogalmaztuk meg, a politikai állásfoglalást, és a következő parlamenti IMKO szakbizottság majd annyi figyelmet szentelhet az ügynek, amennyit az valóban meg is érdemel. Ennek a bizottsági javaslatnak tehát. És mi csak egyfajta álláspontot kívánunk elfoglalni a mai szavazással. Sikerült konszenzusra jutni. Már korábban a vámreformok kérdésében elértük ezt a konszenzust. Az volt a szándékunk tényleg, hogy legyen európai vámpolitika, de tényleg egy érdemi vámpolitika, ez volt a szemünk előtt, és működjön jól a piac, az európai piac, tehát ez lenne az üzenetem. Köszönöm szépen. This Ja, Dankeschön, Herr Vorsitzender. Gépárt asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Lögrip asszonynak a kitűnő együttműködésért, eh, a, és szeretnék köszönetet mondani a munkatársainknak és a titkárságnak is, hiszen ezt a javaslatot gyanús gyorsasággal alakítottuk ki, írtuk alá és találtuk meg a szükséges kompromisszumokat jól lehet, különböző frakciók kellett, hogy együtt dolgozzanak, és az ő esetükben ez nem egy feltétlen magától értetődő dolog. A Lögrip asszony által választott megközelítés mond nevezetesen az, hogy egy politikai orientációt szeretnénk eh, eh, megadni, anélkül, hogy a részletekbe mennénk, ez adott erre a gyorsaságra lehetőséget a legkülönböző frakciók által benyújtott módosító indítványok ugyanakkor nagyon sokszor túlságosan belementek a részletekbe, ezeket nem építettük bele a javaslatba, már csak azért sem, mert különböző elképzelések voltak a jogalappal kapcsolatban például. Itt azt mondtuk, hogy azt, ami vitára adhatok ott, azt hagyjuk ki a javaslatból, illetőleg hagyjuk ki azt is, amit még esetleg mélyebben meg kell vizsgálni, ezeket ne említsük meg az állásfoglalásban, és hagyjuk meg a következő parlamenti ciklusban összeülő parlamentnek, hogy mélységében kidolgozza a javaslatot, és ez által aztán egy koherens munka gyümölcseként egy jó eredményünk legyen. Úgy gondolom, hogy a mai napon rendelkezésre álló szöveggel világosan állást foglalunk, és azt mondjuk, hogy arról szeretnénk gondoskodni, hogy egy jobb, megerősített együttműködés alakuljon ki a vámügyeknek e, ezen a területén. Ehhez hozzátartoznak nyilvánvalóan a szankciók is, és más dolgok is, ahol szintén koherens eljárásmód szükséges. Nagyon örülök már előre annak, hogy a következő parlamenti ciklusban újra alkalmam lehet majd dolgozni ezen a szövegen, és a végén egy jó szöveg javaslatot sikerül majd kialakítanunk, és ezt a nagyon fontos munkát tovább tudjuk majd folytatni. Köszönöm szépen. Thank you both very much. Uh, Köszönjük. Köszönöm mindkettőjüknek, hogy ilyen kiváló munkát végeztek. Fontos, hogy álláspontunkat minden álláspontunknak hangot adjunk még a parlamenti ciklus vége előtt, hogy formálisan is támogatjuk ezt az elsőgálási indítványt. Szavazzunk tehát. Voting, if you could all vote quickly. Ah, Mr. Schwab is here. Yes, vote's closed. Uh, that's, that's carried by 29 votes in favor. 29 mellett egy valaki ellene, tartózkodás nélkül, azt hiszem elég egyértelmű a végeredmény. Az első áprilisi, illetve a plán, első áprilisi plenárison szeretnénk ezt napirendre tűzni. Jó lenne, hogyha a politikai frakciók is mind tudnának erről, hogy a elnökök értekezletén kérhessünk majd időt. Fontos lenne, hogy a maga a biztos is jelen legyen. Jó. Most aláírom, aztán körbe mehet a előadók is aláírják, és egyből a plenáris szolgálathoz tovább küldjük. Az Európai Bizottság részéről van itt valaki? Akkor jutassa ezt az üzenetet a biztos úrhoz, hogy szeretnénk majd meghívni, hogy az állásfoglalás indítványunkra nyilvánosság előtt is reagáljon. Tökéletes, köszönöm. Akkor az érdemi szavazásokra lépjünk tovább. Saját kezdeményezésű jelentés a fogyasztók védelme a közüzemi szolgáltatások terén. Veiden Holzer úr az előadónk szeretne szót kérni, vagy egyből szavazhatunk? Let's then move straight into... Hát, ha nem kéri a szót, akkor szavazzunk egyből. I was looking for my words in this section, because I'm supposed to know the I need to be this one. It's kind of you to offer. Since I'm the only issue, oh no, Emma McClarkin is here, but. Um, Emma McClarkin is itt van, én vagyok az egyetlen az ECR részéről. Ők az árnyék előadó, úgyhogy nem mindegy, hogy hogy szavazok. Hármas kompromisszum mellette. Ellene elfogadtuk, ez világos. 29-esre ugrunk tovább mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette. Ellene nem fogadtuk el. 31-es, 32-es, 33-as blokkban mellette, ellene elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan, mert ez viszonylag fontos. Legalább megnézzük, hogy működik a rendszer. So the vote's open on 30, 132 and 33. The vote's closed, so that's clearly carried. Um, Igen, tényleg elfogadtuk. 30 7-es értelmét veszti 37 36-os és értelmét veszti 38-assal. Folytatjuk mellette? Ellene. Nem fogadtuk el. 39-est viszontek. 4-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 45-ös mellette ellene elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 48-as mellette ellene elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 52-es mellette ellene nem fogadtuk el. 7-es kompromisszumos módosító, szóbeli módosítóval, ahogy olvashatják a szavazólistán, javulni senkinek elemet, és akkor a szobori módosítóval együtt szavazunk mellette, ellene. Elfogadtuk. Ugrunk a 61-esre mellette, ellene. Nem fogadtuk el 62-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 63-as mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 64-es mellette, ellene nem fogadtuk el, 65-ös mellette ellene nem fogadtuk el. 8-as kompromisszum mellette ellene, elfogadtuk 74-essel, folytatjuk mellette, ellene, elfogadtuk 75-ös mellette, ellene, nem fogadtuk el 76-os mellette, ellene, nem fogadtuk el 77-es mellette, ellene nem fogadtuk el. 9-es kompromisszum most módosító mellette ellene elfogadtuk. Ugrunk tovább a 84-es, 85-ösre, melyek megegyeznek mellette ellene elfogadtuk. 86-87 így értemét veszti 10-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 91-es következik, <clears throat> szóbeli módosítóval kiegészítve, ahogy azt láthatják mellette, ellene elfogadtuk, 92-es mellette, ellene nem fogadtuk el, 93-as mellette, ellene nem fogadtuk el, 94 és 95-ös együtt szavazunk, mellette, ellene elfogadtuk, 96-os visszavonta az előadón, 11-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 101-es és 102-es mellette ellene elfogadtuk, 103-104 tovább ugorunk, 12-es kompromisszummal folytatjuk mellette ellene elfogadtuk, 110-es mellette ellene. Nem fogadtuk el. 13-as kompromisszumos módosító mellette ellene. Elfogadtuk. 115 mellette ellene. Nem fogadtuk el. 116-os mellette ellene. Ne, elfogadtuk. 118-117 értelmét veszti, 14-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 124-es mellette, ellene, nem fogadtuk el. 15-ös kompromisszumos módosító részenkénti szavazással, ahogy azt a liberálisok kérték, tehát 15-ös első részről szavazunk mellette, ellene. Elfogadtuk. Második rész elektronikusan biztonság kedvéért, hogy mindenképpen van-e még. Right. That's rejected. Nem fogadtuk el. Tehát a második részét a 15-ös kompromisszumos módosítónak ellevetettük. Viszont tovább ugrunk a 132-esre mellette ellene. Nem fogadtuk el hatos kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 137-es mellette ellene elfogadtuk, 138-139 blokkban mellette ellene elfogadtuk, 140-141 így. A 140 tehát 140-141-ről nem kell szavaznunk, 142-es következik mellette, ellene. Nem fogadtuk el 143-as mellette, ellene. Nem fogadtuk el 145-ös mellette, ellene. Elfogadtuk. 144-es értelmét veszti, 17-es kompromisszumos módosító következik mellette, ellene egyértelműen elfogadtuk. 153-as mellette, ellene elfogadtuk. 154-es kiegészítésként mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 155-ösről is szavazhatunk mellette, vagy mégsem? do it As an addition to 154, apparently. Mm. No? Okay. No. No. No. It falls. It falls. So it falls. Okay. It falls. Oh, it falls. Okay, sorry. Yeah, okay. Right, it falls. Jó, mégis értem, mit vesztette. Akkor 156-osról szavazunk mellette, ellene. Elfogadtuk. Egyes módosítót visszavonták? A hivatkozásokkal folytatjuk, kettes mellette, ellene. Elfogadtuk hármas módosító mellette ellene. Ezt is elfogadtuk. Négyes módosító mellette ellene. Elfogadtuk. Preambulum bekezdések. Ötös módosító mellette ellene. Elfogadtuk. Hatos módosító és a hetes módosító értelmét veszti. Nyolcassal folytatjuk mellette. Ellene. Nem fogadtuk el egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 21-es mellette ellene elfogadtuk ezt is. 22-es értelmét veszti, a véleménytervezet egészéről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. The vote is open. Megnyitom tehát a szavazást. The vote is closed. Sikerült nekinek leadni a szavazatát? 27 eh, egyarányban két tartózkodás mellett eh, elfogadtuk eh, Weidenholzer úrnak, gratulálunk. Ha minden jól megy, akkor ez a... mikor kerül a plenáris napi rendjére? Április második áprilisi plenárison. Tehát az a parlamenti ciklus utolsó plenárisán kerül napirendre. Valószínűleg a szakbizottságunk utolsó saját kezdeményezésű jelentése lesz. Köszönjük Vajden Holzer úrnak a kiváló munkát. Azt hiszem, hogy ezzel a szavazás végéhez értünk. Ha egyéb kérdések alatt senkinek nincs mondani valója, akkor elmondom, hogy Március 17-18-án kerül következő ülésünk megrendezésre. Emlékeztetem önöket, hogy március 17-én egy különleges meghallgatást tartunk a TTIP-ről. Ez háromkor kezdődik. És um, kiváló meghívott előadóink vannak. Az európai oldal főtárgyalója és az amerikai oldal főtárgyalója is jelen lesznek ezt nem szabad kihagyni, mindenki karcolja be a naptárába már most, az interneten is követhető lesz, mondom azoknak, akik a webstreamingen követik az ülésünket. Tehát március 17-én délután háromkor találkozunk, de még egyszer majd mindenkit emlékeztetünk erre. Köszönöm, mindenkinek csodálatos napsütéses délután kívánok! Köszönöm.